Right, dear colleagues, if I could please ask all... Kedves kollégák, a Libe és a Deve kollégákat kérem, hogy szíveskedjenek lassan távozni a teremből, és ezt megtehetik csendesen is. So, we're running slightly late, so let's continue. Kicsit késésben vagyunk. Ötös napi lenni boltnál tartunk. Luisa Nikolaj asszonynak a jelentését fogjuk megbeszélni, első eszmecsere következik. A tanácsnak, a bizottságnak és az EKS-nek intézett ajánlásokról lesz szó. Az EU e és az Azerbajdzsán közötti átfogó megállapodás a téma. Arról lesz szó, hogy pontosan milyen elvárásaink vannak a végső változathoz eh, vonatkozóan, és szeretnénk, hogyha a mi véleményüket is figyelembe venni. Nyilván önök is emlékeznek, hogy a kibővített bűró két hónappal elhalasztotta az időtervet, hogy egy májusi találkozásra még sor kerülhessen. Jó híreket várunk Bakuból, konkrétan politikai bebörtönzetek szabadon bocsátását még a szavazás előtt. Számos dokumentum készült az anyaggal kapcsolatban, a parlament ezek hozzáféréseit biztosítani kell a parlament számára. A kibővített elnökség egyeztetni fog ezután ezek dokumentumokhoz való hozzáférésről, hogy elkerüljük a nehézségeket a jövőben. Nikolaj asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy új egyezmény. Ez mindenképpen szükséges. A 99-es régi egyezmény eh, az, ami az azerbajdzsáni kapcsolatainkat szabályozza, és ez egy elég régi egyezmény. Egy nem, eh, nem kulcsfontosságú kereskedelmi partnerről van szó, az Európai Unió az azerbajdzsáni teljes kereskedelem 50%-át teszi ki. Mi eh, Azerbajdzsán számára a legnagyobb exportpiac vagyunk, 55%, és ez azt jelenti, hogy a gazdaság túlmutat a politikán, és a gazdasági kapcsolataink elég erősek. A bilaterális kereskedelmi e, egyezményt, egy partnerségi és e, e, együttműködési egyezmény szabályozza. 99-ből ez egy nem preferenciális egyezmény, sem az Európai Unió, sem, az, sem Azerbajdzsán nem kap vám előnyöket ezzel kapcsolatban. Kvantitatív restrikciók a bilaterális kereskedelemben is tilosak. Tavaly elkezdtük a tárgyalásokat, és folytatjuk ezeket a tárgyalásokat, és azt remélem, hogy az ajánlásunk fontos lesz a tárgyalások jövőjével kapcsolatban. Ami az általános eh, elveket és a konfliktus megoldást illeti, ezek szerepelnek a jelentésben. Ez az új egyezmény ez kölcsönösen elfogadott ambíciókon nyugszik, mind a két fél érdekében áll, és főleg a polgárok érdekében. Továbbra is az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia a kulcsfontosságú eh, elvek, és az európai szomszédsági politika alapelvei is eh, szerepelnek itt. Az EU és azeri eh, polgárok figyelmének fel felkeltése ezen új lehetőségek iránt, az új politika és az új értékek iránt nagyon fontos. Ami a politikai mm, nyilatkozatainkat illeti, az Európai Parlament támogatja az ország teritoriális integritását a nemzetközi jognak megfelelően. Azt reméljük, hogy mindkét oldal a nemzetközi egyezmény és állásfoglalás szerint jár el, és remélhetőleg hamarosan békés megoldást lehet találni a konfliktusra. Ami az emberi jogokat illeti, ez az egyik legfontosabb aggodalom számunkra és erősítenünk kell az egyezmény jelenlegi e, keretét, az emberi jogokat, a e, nemek közötti egyenlőséget és az új pénzügyi keretet üdvözlöm, illetve azt a támogatást, amelyet az Európai Unió az emberi jogi NGO-knak nyújt. Emellett nagyon fontos számunkra az igazságszolgáltatás reformja, mindenki számára biztosítani kell az igazságszolgáltatást. Specifikus rendelkezésekre van szükség az adóelkerülés, a pénzmosás és a korrupció eh, ellen. Emellett a szabad és pluralisztikus média támogatása is elengedhetetlen. Az Európai Unió és az azeri eh, hatóságok együtt kell, hogy működjenek, hogy javítsák a civil társadalommal való párbeszédet, és a civil társadalom részvételét a szociális életben. Ami az üzleti világot illeti, az Európai Unió eh, támogatja Azerbajdzsánt a strukturális reformokban, hogy javítsa a versenyképességet, inkluzív megoldásokat találjon, illetve a szociális fejlesztés, a gazdaság diversifikációja érdekében. Bátorítani kell a vállalkozókedvet és a KKV-kat, és ennek köszönhetően lehet majd elérni a kívánt növekedést. Az egyik kulcsfontosságú része ennek az egyezménynek az energia együttműködés. Jelen pillanatban Azerbajdzsán az Európai Unió számára az egyik legfontosabb stratégiai partner, amely az EU olaj szükségleteinek 5%-át fedezi, és a Kaszpi tengeri gejzír források kihasználásában kulcsfontosságú szerepet játszik a déli koridor kihasználásával. Nagyon fontos támogatni ezt a politikát, nagyon fontos az energia együttműködés, hiszen nem csak a két fél gazdasági érdekeiről van szó, hanem ezzel lehet biztosítani ezen területen a biztonságot is. Emellett hadd említsem a transanatóliai csővezetéket. Ez te, e, földgázt szállít az azerbajdzsáni Törökországhoz közeli azerbajcsáni mezőkről Európa felé. Azt reméljük, hogy hamarosan lezárul ez a projekt. Végül, de nem utolsó sorban két dolgot hadd vessek fel, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Ahhoz, hogy sikeres egyességre jussunk, Nagyon fontos a parlamenti együttműködés erősítése. Hadd mondjam el, hogy nagyon jó az együttműködés az azeri parlamenti kollégáinkkal, és azt remélem, hogy egy megerősített parlament közi struktúrát tudunk kidolgozni, hogy a politikai és gazdasági egyezményünket erősítsük, illetve a stabilitást és a békét a régióban. Azt remélem, hogy a tárgyalások során az eksz való kiváló együttműködésünk folytatódik, és azt is remélem, hogy az emberi jogok helyzete Azerbajdzsánban javul. Ehhez azonban együtt kell működnünk az Európai Uniónak és az azeri hatóságoknak. Várom az módosításokat, első eszmecseréről van itt szó, és a politikai frakciók támogatását remélhetőleg meg, megkapom ahhoz, hogy az ezeri eh, egyezmény megkötését eh, támogatni tudjam. Köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek és a többi képviselőnek, aki szeretne hozzászólni. Piri asszony, Fotiga asszony, Solc úr. Kihagytam valakit? Na, ennyi minden történt időközben. Ja.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 Köszönöm szépen, elnök úr. A Javi López nevében, a szociáldemokrata árnyék jelentéstevő nevében szeretnék köszöntet mondani Nikolaj asszonynak az árny- a jelentés tervezetéért. Nincsen túl sok időm, úgyhogy a kulcsfontosságú kérdésekre szeretnék koncentrálni. Demokrácia, er, jogállamiság és az emberi jogok betartása. A szociáldemokrata frakció számára nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem egyezhetünk bele a ratifikációba, anélkül, hogy világos, kézzelfogható és felmutatható lépések nem történnek a eh, politikai bebörtönzőtek szabadon bocsátása eh, szempontjából ez a minimális konszenzushoz szükséges. Az azári hatóságokat emlékeztetni kell a korábbi épp, nép, európai parlamenti álláspontokra, eh, az Európai Emberi Jogi Bíróság döntésének tiszteletben tartása ezek közé tartozik, és az egyik legfontosabb pont a jelentésben, de lehet, hogy ezért maradt ebből ez ki, mert már korábban elkészült a jelentés, ez a elnökválasztás kampánya. Uga Mamadov például az egyik legfontosabb jelölt még mindig börtönben van, nincsen megfelelő gyülekezési szabadság, a kampány menete nem felel meg a nyugat, az elvárásoknak, és két további téma, amit szeretnénk hangsúlyozni, egy felfüggesztési mechanizmus, amely az emberi jogokra és alapvető szabadságokra vonatkozik, ez kellene, hogy szerepeljen az új egyezményben, és a végső pont, amit a több is említett, a hegyi Karabach kérdése, a szociáldemokrata frakció nyilván szeretné, eh, támogatja Azerbajdzsán területi integritását, bár a hegyi Karabach eh, státusza eh, vitatott, az ezt körülvevő területekkel kapcsolatban világos a helyzet, ezeket azonban még mindig elfoglalva tartja Örményország. Ezeknek vissza kell térniük Azerbajdzsánhoz. Ami Azerbajdzsánt és Örményországot illeti, eh, prioritást kell adni a két ország közötti párbeszédnek, és támogatni kell az EBSZ és a Minsk csoport munkáját ebben az összefüggésben. Eh, tehát nagyon fontos a feltételhez kötés a szociáldemokrata frakció számára. Köszönöm szépen, köszönöm Kati Pirinek. Anna Fotiga az EKR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Nikolaj asszonynak az átfogó jelentés tervezés, tervezetért. Azerbajdzsán geopolitikai szempontból nagyon fontos szerepet játszik, illetve biztonság szempontjából és a régió biztonsága szempontjából. És hangsúlyozni szeretném, azt, amit nem merült föl a korábbi vitáinkban, az ország szerepe a nyugati világgal és az intézményekkel való e, együttműködésben a terrorizmus elleni harc e, során. Ez nagyon fontos, e, és ez is azt mutatja, hogy az ország a nyugati értékek mellett száz síkra a terrorizmus ellenes intézkedéseket tekintve. És ez elengedhetetlenül fontos. Mindazonáltal az azeri hatóságok idén már utaltak a feltétel teljesítésére, amikor eh, azt mondtuk, hogy az ajánlások elfogadását akár el is halaszthatjuk, egy kulcsfontosságú lépésekre van szükség, hogy konkrétan a politikai bebörtözöttek számára biztosítsák a, az amnestiát, az azeri, hogy együtt megünnepelhessük az azeri állam fennállását. Köszönöm szépen Fatiga asszonynak, és most Helmut Scholz következik. Köszönöm elnök úr, én is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért take into consideration the close interlinkage with the development in the other country? Az régió többi országa, Örményország és Grúzia szempontjából is nagyon fontos ez az anyag. Világos, hogy Azerbajdzsán az Európai Unió számára is kulcsfontosságú partner lehet. Komplex, átfogó stratégiára van szükség az ország gazdasága fenntartható fejlődése szempontjából, és ez a politi- az ország politikai fejlődésével is összefügg. Hangsúlyozni kell, hogy a Velencei Bizottság ajánlása, amely a teljes legislatív eljárás további fejlődésére vonatkozik az alkotmány, a e, törvények, konkrét törvények elfogadása gender témákban. Az az Emberi Jogi Bíróság ítéletének 11. pontjának végrehajtása is konkrétan e, fontos szerepet játszik. Hadd említsem, hogy nem nézhetünk csak európai gaz, gazdasági érdekek prizmáján keresztül az Azerbajdzsánra, hanem politikai, szociális, környezeti együttműködésre van szükség, és az egyezménynek ilyen dimenziói is vannak, úgyhogy a konkrét eredményeket kell megvizsgálni ezzel kapcsolatban, ezeken a területeken, és milyen további fejlesztési, fejlődési lehetőségek vannak egyetértek azzal, hogy a politikai bebörtönzöttek szabadon bocsátása egy nagyon fontos téma számunkra is, ami meghatározza a további kapcsolatainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen Helmut Scholznak. Zelina Zovku asszony a eh, néppárti árnyék jelentéstevő, és megkért, hogy eh, osszam meg önökkel a véleményét. Ő most Nepában van ugyanis egy delegációs utazáson, úgyhogy elnézését kéri, hogy nem tud itt lenni ma délután és ő is belátja, hogy mennyire fontos a jövőbeni átfogó egyezmény az Európai Unió és Azerbajdzsán között. Ez a kölcsönös érdekek figyelembevételével kell, hogy megvalósuljon a kereskedelem, az energia és a biztonság területén. A gáz koridor projekt fontos szerepet játszik az energiadiversifikáció szempontjából. A jövőbeni átfogó egyezmény szempontjából az létfontosságú elvek, demokrácia alapelvek, emberi jogok és jogállamiság megvalósítása is elengedhetetlen. Aztán emberi jogi fejezet is szerepel itt, ragaszkodnunk kell a kooperatív megközelítéshez az emberi jogok területén Azerbajdzsánnal kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket. Ez volt Szovko asszony véleménye, és most pedig Komes asszony következik. Igen. Az emberi jogokról beszélünk, és utána nem követeljük ezeket, ezeknek a végrehajtását, megoldását, a konkrét esetekre nem utalunk, ennek semmi értelme. Kati Piri most említette az Emberi Jogi Bíróság döntését Namadov szabadon bocsátásával kapcsolatban, akit illegálisan tartanak fogva, mert kritizálta a kormányt, és ez az eri kormány nem hajlandó a bíróság döntését végrehajtani, sőt, egy fellebbezési eljárást akart indítani, de a bíróság ezt elutasította. Bármilyen kritika, legyen szó Nemedovról, politikusokról, de akár újságírókról is akik a minimális elszámoltathatóságát el akarják érni Azerbajdzsánban, azokat brutálisan elhallgattatják. Nem, nem tehetünk úgy, mintha fontosak lennének számunkra az emberi jogok, hogyha ezt nem követeljük Azerbajdzsántól. A korrupció is, Nikolaj asszony is említett a korrupció ö, súlyos ö, problémáját. Ö, nem csak Azerbajdzsánban problémás ez az eset, hanem Málta is felmerült ezzel kapcsolatban, egy máltai misszió merül itt fel. A Pilátus Bank eh, esete, ez egy olyan bank, amely azerbajdzsáni eh, forrásokat kezel, Agerov belügyminiszter, Ajeva és más fontos politikusok pénzéről van szó. Tehát nem csak az azeri korrupcióval, hanem a, az európai korrupcióval is kell foglalkoznunk. Aztán egy csővezeték építése, amely Azerbajdzsánból gázt szállítana Olaszországban, ezt egy milliárddal támogatják. Több az AIB támogatja ezt, több környezetvédelemmel foglalkozó szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy ez kaotikus állapotokat fog teremteni. Továbbra is el megtagadjuk a minimális emberi jogi kérdéseket, a kondicionalitás elengedhetetlen, és ahogy Kati Piri is mondta, meg kell vizsgálni azt, hogy mi lesz a helyzet a választásokon, nem folytathatjuk azt, hogy szemet hagyunk ezen események felett. Thank you, Ms. Gomes. Mr. Stettiner. Köszönöm szépen, Gómez asszony, eh, Stetina úr. Csehül fog beszélni. Kérem, hogy én és uraim vegyék fel a fejhallgatót. Két eh, aspektusra szeretnék rávilágítani. Először itt van az emberi jogok kérdése, ezt a tervezet is tárgyalja, a másik kérdéskör pedig eh, hegyi Karabachal függ össze. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy ilyen részletesen beszélt ezekről a kérdésekről, de talán még tovább lehetne ezt erősíteni. Például az újságírók, az említett újságírók nevét meg kellene adni, azután azeri hatóságok nevét, honlapját, nevesíteni lehetne az ellenzéki képviselők nevét is, illetve eh, lehetne mondani, hogy a eh, Berlinben egy tévéműsorban eh, hogyan mutatták be Erbajcsánt és az utáni visszásságokat. Említhetünk például azt, hogy az elnököt megsértőkre kivetett büntetési tételt öt évre emelték a büntető törvénykönyvben. Ez egy diktatórikus rezsim létét támasztja alá. Ennyit szerettem volna az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban elmondani, hát a hegyi Karabachra pedig sajnos nincs időnk. Köszönöm szépen, Stetina úr. Még egy kollega, eh, Schake eh, asszony szeretne szólni. Rövid leszek, hiszen eh, az én frakciótársam, az előadó is. Nem emelhetjük ki eléggé az emberi jogok jelentőségét. Tehát, ahogy mondtam, nem igazán szeretem kiegészíteni azt, amit kolléganőm Anika Nikolaj elmondott. Az a kapcsolatban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak az emberi jogok. Talán egy kicsit jobban kellene pontisítani azt, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásának mik a feltételei. Történtek lépések, sőt azt szerepel, hogy lényeges lépések, de hát mi elég lényeges intézkedés. Az EU politikai és más eszközeit is fel kell használni ennek érdekében, hogy az igazságtalanul fogva tartottakat szabadon bocsássák. Parlamenti együttműködést is feltételekhez köthetjük de csak akkor, hogyha tisztességesek a választások, és hogyha ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön a jogállamiság és a demokrácia. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a First Lady ebben az országban egyúttal az ország alelnöke is. Köszönöm szépen, Maritje. Ezzel ezt a pontot be is fejeztük. A Sterin úr van itt még a külügyi szolgálattól, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Parlament tisztelt képviselőit. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy tájékoztatást adjak a tárgyalásokról a tisztelt szakbizottságnak, a két oldalú megállapodásról az Azerbajcsánnal, és köszönöm Nikolaj asszonynak az ajánlat tervezetekről szóló jelentését. Nézzük egy kicsit kontextusba ezeket a tárgyalásokat eljött az ideje annak, hogy korszerűsítsük az Erbajcsánhoz fűződő két oldalú kapcsolatainkat, hiszen 22 éves már a megállapodásunk, és azóta nagyon sok minden történt, ugye ez alatt a két évtized alatt, és ezeknek mi is részesei voltunk. Itt van a keleti partnerség, 2009-ben csatlakozott ehhez Azerbajdzsán is, ez is egy fontos dolog volt, de megemlíthetném a vízumkönnyítési 2014-ben hatályba lépett megállapodásunkat, vagy ebben, hogy az Azerbajdzsán részt vesz különböző programokban és ügynökségekben, és a közelműben írtunk alá, vagy itt van a mobilitási partnerség. Stratégiai energetikai partnerője is Azerbajdzsán az Európai Uniónak. Nagyon fontos a gázkoridor, hiszen az energiabiztonsághoz nagyon fontos ez a koridor is, amit a 2015-ös tanács következtetések prioritásnak neveztek. Azerbajdzsán északon Tajikisztánnal határos, és az iráni iszlám köztársasággal délen, tehát nagyon fontos régióban helyezkedik el. 2015 óta létezik egy javaslat Azerbajdzsán részéről, hogy stratégiai partnerségi megállapodást kössünk az országgal, 2017 elején el is kezdődtek a tárgyalások. Az világos, hogy az új bilaterális megállapodás kell, hogy illeszkedjen a felülvizsgált keleti politikánkba, ahol is a differenciálás elvét követjük új lehetőségek annak, hogy Azerbajdzsánnal ne csak ágazati szinten erősítsük az együttműködést, mint a kereskedelem, a közlekedés vagy az oktatás területén, hanem olyan fontos területeken is, mint az emberi jogok, jogállamiság, vagy szélesen vett gazdasági kérdések november 24-én Aliyev elnök részvételével ezelőtt egy nagyon fontos csúcs találkozó, és az együttműködési tanács ülésén részt vett Mogherini főképviselő asszony is. Ami a tárgyalásokat illeti, öt forduló volt már a politikai részről, és két forduló a kereskedelmi kérdésekről. Röviden az eredmények. A politikai intézményi forduló, ugye öt ilyen forduló volt, itt jelentős előrelépés sikerült elérni, a megállapodás tartalmaz majd a politikai párbeszédre, biztonságra, emberi jogokra, demokráciára vonatkozó rendelkezéseket, és egy külön rész foglalkozik az emberi jogokkal, erről már előzetesen megegyeztünk, ugyanúgy, mint a igazságügy és belügyi kérdésekről. A politikai részben nehézségek maradnak még a nemzetközi bírósággal és néhány más kérdéssel kapcsolatban. Ami az ágazati rész illeti, hat forduló volt az utolsó múlt pénteken ért véget. A keres, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, tudomány, szociálpolitika, iparpolitika, ifjúság, turizmus, sport, oktatás, ezek voltak a fő területek. Közel vagyunk a kulturális és az interkulturális párbeszédek kapcsolatos kérdéskör lezárásához, valamint a jól áll a közlekedés és az energetikai rész is. A kereskedelmi eh, részről két tárgyalási forduló eh, volt, és eh, januárban előadtak tájékoztatást bizottságbeli kollégáim önöknek a um, ipari uh, szabványokról, normákról, biztonsági normákról, állat, növény, egészségügyi kérdésekről, szellemi tulajdon, jogról, uh, vitarendezésről, közbeszerzésről, állami vállalatokról és vámügyi jogsegély megalapodásokról is uh, szó van ezen tárgyalások során. Három fejezetben ideiglenesen már megegyeztünk, az egyik ilyen a vám ügy. Világos az is, hogy miután Azerbajdzsán nem tagja a vto nak ez nehézségeket okoz. És az is fontos, hogyha Azerbajdzsán fejlődni akar, amit ugye akar, hogy egy hubbá váljon ebben a régióban, fontos kereskedelmi csomóponttá akar válni Azerbajdzsán. Köszönöm szépen, és végül az utolsó megszólalónk, eh, Nikolaj asszony, a raportőr. Köszönöm, és köszönöm minden kollégámnak is, amit elmondtak. Remélem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy eh, együttműködés kell ahhoz, hogy jobban tudjunk egymással is kommunikálni. Üdvözlöm az megállapodást, hiszen ez illeszkedik jól a szomszédsági politikába. Azerbajdzsán is része a szomszédsági politikánknak. Számomra ez lehetőség arra is, hogy értékelhessük azt, hogyha az azeri hatóságok kicsit nyitott nyitottabban állnak hozzá az EU-hoz. Nyilván emberi jogokkal kiemelten foglalkozunk. Jövő hónapban ellátogatok Bakuba egy küldöttséggel, és tárgyalunk majd az eri hivatalos személyekkel. Remélem, hogy támogatni tudjuk azt, hogy néhány politikai foglyot szabadon bocsássanak. Ortiga asszonynak köszönöm, hogy rámutatott arra, hogy mi is a biztonsági helyzetben a régióban. Ez nagyon fontos. Azerbajdzsán transzit országá válik. a szíriai háború kontextusában Assad, illetve az ISIS szempontjából. Ezt kell vizsgálnunk az igazsági hatóságok fellépését. A módosító indítványok remélhetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a szöveg, és a kapcsolatainkat is szeretnénk javítani, ez valamennyiünknek érdeke. Nagyon turbulens időszakokat élünk meg, és hát itt van, megvannak már a tegnapi közvéleménykutatási adatok, és nagyon fontos, hogy Azerbajdzsánnal legyen egy jó és szoros együttműködésünk. Köszönöm szépen, képviselőasszony! két hét múlva, eh, április 4-én jár le a módosító indítványok benyújtásának lehetősége, tehát ez a határidő. Menjünk tovább, következik a hatodik és a hetedik napi rendi pont. A következő témánk nem más, mint az EU-Ausztrália keret megállapodás. 2017. augusztusában írtuk ezt alá és ha jól tudom, 62 módosítót nyújtottak be a határidőig, tehát február 27-ig Francisco Miamon az a előadója, 5 kompromisszumos módosító javaslata van, most pedig megadom a szót Francisco José Miamonnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre tudom fogni. Azt hiszem, hogy mind a két jelentéssel kapcsolatban már elmondtam a lényeget februárban. Az egyik egy egy ajánlás, ezzel kapcsolatban nem volt módosító, a másik pedig egy kísérőállásfoglalás, ez az, ami 62 módosítót kapott. Nos, nekem is vannak egyébként saját módosítóim. És hát miután terjedelmi korlátozás volt érvény benne, éppen ezért a módosítókon keresztül tudtam egy kicsit kiterjeszteni, jobban megmagyarázni a véleményemet. Tehát nekem 14 módosítóm is volt, a többi az olyan módosító, amit nem én nyújtottam meg különböző frakcióktól. A legtöbb módosító az ECR-től érkezett. Öt kompromisszumos módosítót tárgyaltunk ki a módosítók benyújtóival. Az első kompromisszum a multikulturális társadalomról szól Ausztráliában. Tenokurral tárgyaltam. Aztán a kereskedelmi megállapodás. A Castaldo és Péter leféle módosítók tartoznak ide. Szóval úrnak a módosítóját nem tudtuk bevenni. Hármas módosító, vagy kompromisszumos módosító, ez a kiberbiztonságról szól. Itt aztán az autokton lakosság jogai, Szolé, Ászész és Tenokuraktól, és lett van még egy saját módosítom is, és az ötödik pedig a klímaváltozásról szól, Péter és Denokurakkal tárgyaltam. Mint említettem, tehát olyan kompromisszumokról van szó, amelyeket már megbeszéltünk a módosítók benyújtóival. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik módosítót nyújtottak be. Nagyon rugalmasak voltak, nagyon konstruktívan álltak hozzá az egész kérdéshez. Aztán voltak olyan módosítók, amiket, amikkel kapcsolatban nem sikerült kompromisszumot kialakítani. Kis blokkokban tudnám ezeket ismertetni. Vannak olyan témák, amelyekkel valamivel én is foglalkoztam, és hát olyan esetekben, amikor mások is benyújtottak, módosított, meg jó magam is hasonló témában, nyilván nekem azt tetszik jobban, amit én nyújtottam be. Nem szeretnék nagyon részletesen fogalmazni, de Én nem szeretném, hogyha az ausztrál kormány egyes dokumentumaira konkrétan mindig utalnánk. A lényeg az, hogy az EU és az, Ausz... E az EU és Ausztrália közötti kapcsolat eh, hogyan alakult. Tehát én nem mennék bele az ausztrál belügyekbe. Aztán vannak olyan módosítók, amikkel egyszerűen nem értek együtt, egyet. És eh, sok esetben azért nem tudok egyet érteni, mert az én elképzelésemet törölnék a, a eh, módosítók benyújtói. Tehát például az orosz szank, Oroszország ellenes szankciók esetében kritizálják azt ezek a módosítók, hogy az EU, illetve Ausztrália összehangolja a politikáját. Most a külügyi politikában nagyon is közel áll az EU és Ausztrália, közel áll EU és az Ausztrál megközelítés, úgyhogy ezt én nem húznám ki. Aztán migrációs témában is vannak módosítók. Szerintem itt sem kell túlságosan részletesen fogalmazni, tehát az egyensúlyra törekedtem. Ezért ezeket a módosítók, amiket túlságosan részletesek, ezeket nem tudom támogatni. Szerintem a lényeg egyensúly, és hogy, el, és hogy próbáljuk meg zanzásan fogalmazni. Aztán az eredeti szöveget egy kicsit fel kell frissíteni, mert hogy március 8-án Santiago de Chile-ben át aláírtak egy partneri szerződést a csendes óceáni partnerségi kapcsolatokról, Én ezt annak idején nem tudtam még belevenni a, véleménytervezetbe, mert akkor így ez még nem volt aktuális. Tehát ezt a kérdést, ezt most föl kell venni a listára. Várom az észrevételeket. És hogyha bármilyen kérdésük, már szívesen válaszolok. Thank you, Fra Köszönöm szépen, Francisco. Most az jelentéstevő következnek. Assis úr az SND részéről. The micro is on. Be van kapcsolva, de azért próbáljunk egy másik. Yes. Tal como já tive aqui oportunidade de referir numa anterior discussão que... Köszönöm szépen. Nos, ugyanebben a témában szeretnék valamit mondani. Nos, a két jelentés, a két vélemény valamilyen szinten természetesen összefügg. Nagyon sokszor egyez, tudtuk már egyeztetni a jelentéstevővel, az előadóval, szeretnék gratulálni az előadónak, amiért ennyire készen állt arra, hogy megbeszéljünk dolgokat. És szerintem végeredményben arra jutottunk, hogy meg kell erősíteni a politikai kapcsolatot Ausztráliával, ennek ugye vannak földrajzi okai is van. És szerintem az elmúlt években megtörtént ö, ö, politikai és egyéb változások ezt indokolják, tehát úgy vélem, hogy mindent fel kell sorolni, ami összeköti az EU-t és Ausztráliát frakció nevében én is beterjesztettem egy módosítót az autokton lakosság jogairól. Ez egy elég komplikált téma Ausztráliában, de szerencsére az elmúlt években pozitív változások történtek, pozitívan léptek fel a különböző kormányok Ausztráliában. Ennek örülök. Sok módosítót nem terjesztettünk elő, mert úgy véltük, hogy az álláspontunkat egyébként is tükrözi azt, amit a előadó már leírt az eredeti változatban. Köszönöm. Tehát sok minden egyetértünk, és ez majd, ez majd meg is látszik holnap a szavazáskor. Köszönöm szépen, Assis úr. Császtának a következő. Uh, thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre tudom fogni, távirati stílusban. Gratulálok régi barátomnak, Francisco Millán Monnak. Megköszönöm ezt a kiváló jelentést. Másodszor beszélünk erről a témáról. A frakció és mint koordinátor már az első változatnak is nagyon örültünk. Kevés változást látunk a kompromisszumok, de az is pozitív. Örülök, hogy saját módosítóimat bevette a kompromisszumba az előadó. Az, elő, az első a, az első eszmecsere alkalmával a CPTPP-ről beszéltünk, tehát mióta Trump kilépett, ezt megerősítették, holnap az EC az összes kompromisszumot támogatni fogja, és az, ez az egész jelentést, illetve jelentés tervezetet is. Köszönöm, köszönöm Charles Szenoknak. Még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Salafranca úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákhoz hasonlóan én is nagy érdeklődéssel olvastam ezt a jelentést. Egyetértek vele abban, hogy ez a keret megállapodás megerősíti majd a kapcsolatot az EU és Ausztrália között. Ausztrália nagyon fontos társunk, az összes globális kihívásban együttműködünk a terrorizmus elleni harcban, és ezt is hangsúlyozza Mian Monur a jelentésben, illetve a klímaváltozás elleni harcról is ír a migrációs kérdésekről. Ausztráliának is elég nagy a befogadási kapacitása, és komoly kihívások vannak előttünk, illetve a két oldalú kapcsolatok területén, ahogy ezt milyen úr jelzi, Ausztrália még az Európai Unió területén is részt vett válságkezelő programokban. Tehát nem csak a politikai párbeszéd fontos, hanem az is, hogy ugye nem sokára elkezdjük a tárgyalásokat a kereskedelmi megállapodásról. Szerintem nagyon okosan fog ehhez a kérdéshez a jelentéstevő, ugye minden egyes kereskedelmi megállapodásban vannak érzékeny területek, bármelyik fél számára, Elnök úr, ha lehetséges lenne, megkérdezhetem azt, hogy hogy a Brexit milyen hatással lesz arra, hogy az Európai Parlament mikor írhatja alá, vagy mikor hagyhatja jóvá ezt a keretmegállapodást? Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a vélemény az előadónak, vagy a elnök úrnak. És a kollégákhoz hasonlóan én is szeretnék gratulálni az előadónak. Köszönöm. So. Okay, then if no... Köszönöm szépen, hogyha más nem kér szót, akkor szeretném... Csak még valamit szeretné? Igen, Nacho Salafrankának válaszolnék. Én nem akartam ugyan a Brexit, nem akartam a Brexitről beszélni, de hát van itt egy paradoxom. Az Egyesült Királyság és a kemény Brexit támogatói mindig is azt mondták, hogy erősíteni kell az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália közötti kapcsolatot, és azt hiszem, hogy számukra ez egyfajta ébresztő. Julie Bishop a külügyminiszter eljött ide, és azt mondta, hogy, hát ne, hogy az Egyesült Királyságnak is be kell állni sorba azok mögé, akik szeretnének szabadkereskedelmi megállapodást, és hát a legnagyobb piacok közelben mégiscsak az EU egyesült ereje, illetve belső piaca hogyha az Egyesült Királyság ezt a birodalmi nézőpontot próbálja érvényesíteni, a Commonwealth, a brit nemzetközösség alapján vizsgálja a világot, hát láthat, látható, hogy ez is csak egyfajta ígéret volt, hamis ígéret, amit a Brexit előtti kampányban hallottunk. Ugye akkor azt mondták, hogy több száz olyan szabadkereskedelmi megállapodást ír majd el az Egyesült Királyság, akik várják, hogy végre ezt megtehessék különböző országokkal. Nos, azt hiszem, hogy jövő héten lesz a Brit Nemzetközösségnek egy ülése. Bizonyára lesznek olyanok, akik bizony voltak olyanok, akik arra számítottak, hogy ezt majd lehet hirdetni, ezt az elképzelést, de sajnos rá kell érdeniük, hogy nincs rá igény és a 27-ek EU-ja lesz az Egyesült Királyság legnagyobb kereskedelmi partnere, úgyhogy ez a dolog zsákutcába jutott. Én nagyon örülök neki, mert hogy ezt én már régen mondom, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, ilyen angol beszélő országok nem az Egyesült Királyságotnak udvarolnak, hanem az EU-val szeretnének szabad kereskedelmi megállapodást elérni. Nézzük például Spanyolországot. El tudják képzelni, hogy a Spanyolország a latin-amerikai kapcsolataival tudná helyettesíteni az EU-val folytatott kereskedelmi kapcsolatait? Hát kérem szépen, ide jutottunk. Ez egy hideg zuhany lesz majd a Brexit híveknek jövő márciusban. Már évek óta beszélek erről. Daniel Hennennek nagyon furcsa fantazmagóriai vannak. Köszönöm szépen, Charles. Akkor most megadnám a szót tényleg milyen monurnak. Jó? Parancsol. Igen, csak nagyon röviden. Először is köszönetet szeretnék mondani. Sorrendben. Megyek, Aziz úr. Igen, az elmúlt napokban is nagyon jó volt az együttműködés. Köszönöm szépen a kedves szavait, főleg az autokton lakosság jogaira vonatkozóan. Azt gondolom, hogy sikerült megállapodni a, megá- a megfogalmazásban, és a, azt gondolom, hogy a Closing the Gap Ausztrál stratégia jól működik, és erről megfelelően szólunk itt a szövegben. Köszönöm a többi kolléga is véleményét is, Charles Tenoknak és másoknak szeretnék köszönet mondani. A kompromisszumokban tényleg viszont láthatja Charles az ő módosítóit. Miután Charles küldte a legtöbb módosítót, ezért normális, hogy a kompromisszumok leginkább az ő módosítóit tükrözik. Nacho Salafrankának is szeretnék köszönetet mondani. Hát nem meglepő sem, hogy eh, mi formában, eh, formailag és, és tartalmilag is eh, egyetértünk általában. Nem csak egy országból származunk, hanem a politikai meggyőződésünk is hasonló. Brexit kérdése, Charles Tenok már valamilyen képen nevemben is válaszolt. Nos, én azt gondolom, hogy az elmúlt években az Ausztrál-EU kapcsolat nagyba haladt előre. És ugye az Egyesült Királyságnak különleges kapcsolata van Ausztráliával, és most már azonban képesek voltunk arra, hogy kinőjük ezt a keretet, és most már valóban az EU és, az, és Ausztrália közötti kapcsolatról beszélhetünk, tehát nem megörököltük ezt az Egyesült Királyságtól. Szerintem ez folytatódik majd még inkább, még inkább konszolidálni fog ez a kapcsolatrendszer. Az Egyesült Királyság kilép, de meggyőződésem, hogy Ausztrália továbbra is ugyanannyira érdeklődik majd az EU iránt, és viszont. Én is, mások is vannak, akik nem szerettük volna a Brexitet, tehát így alakult. Nyilván az ausztrálok is hiányozni, hiányolni fogják majd Egyesült Királyság, tehát Brüsszel és Canberra közötti kapcsolatok megmaradnak majd és remélem, hogy ezzel a keret megállapodással sikerül majd még jobban elmélyíteni ezt a kapcsolatrendszert. Egyébként tavaly elindult a vezetők kapcsolata, ez is egy nagyon ígéretes kezdeményezés. És ezt gondolom, hogy a Brexit által hagyott lyukakat ezzel majd sikerült betömni. Köszönöm szépen, holnap lesz a szavazás, és remélem, hogy meg lesz majd az, a kiegyensúlyozott szöveg. és természetesen a célunk az, hogy javuljon a kapcsolat az EU és Ausztrália között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Francisco, köszönöm ezt a zárszót. Castaldo úr szót kért, így a végszó között, közben. Nem egyszerű ez dramaturgilag megoldani, de hogyha egy alelnök szót kér, akkor mit tehetek? Semmi gond. Korábban azért nem kérte szót, mert árnyékjelentéstevő vagyok. Én arra gondoltam, hogy én is megkapom majd a szót, de mindegy. Én is kapcsolatban állok a jelentéstevővel, semmi gond. Nem próbálom itt, nem, a, nem az a célom, hogy bonyolítsam a munkát. Kasztáda úr, hogyha itt lett volna, megadtam volna a szót. Vita közben érkezett meg. Természetesen ön is de tevő, hogy nincs itt, nem tudom megadni a szót. Igen, igen. A közben érkeztem, hogy Szalafranka úr hozzászólt. Az még a vita. Nem mondom, hagyjuk. Ne vitatkozzunk. Semmi gond. Semmi gond. You made your point. Köszönöm szépen, értjük, világos mindenkinek. Akar-e valaki még hozzászólni? Nem. Akkor holnap délelőtt lesz a szavazás az AFEG-ben holnap, tehát március 20-án. A következő napi rendi pont mert végére értünk a rendnek. Köszönöm mindenkinek a résztvételt, köszönöm mindenkinek, aki itt maradt az utolsó percekig, kellemes estét kívánok!